Reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Hogyha megengedik, akkor megkezdenénk a ma délelőtti ülésünket. Io direi che possiamo iniziare con le votazioni, se tutti sono... Szavazással fogunk kezdeni hogyha mindannyian készen állnak, és itt van a szavazókártyájuk. A délelőtt mindenki számára nehéz lesz, de mégis azért kezdjük el a munkát, mégpedig a szavazással. Először is a 2006 per 2004-es rendelet módosításáról fogunk szavazni, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért Repo úr a jelentés készítője. Nagyon szépen köszönöm a szót. Néhány eh, szót szeretnék csak szólni olyan témáról, amely mégiscsak jelentőséggel bír. Ez egy rendeletnek a mód és A tegnapi három oldalú tárgyalások jól ment, mindent megkaptunk, amit szerettünk volna. Épp ezért szeretném megköszönni a tanácsnak és a bizottságnak, akikkel jól együttműködtünk. Köszönöm a, a, a kollégáknak is a, a bizalmukat és a parlament véleménye a szemben volt a bizottságéval, és a, a felülvizsgálati záradékkal kapcsolatban benyújtottunk egy javaslatot a fogyasztók védelmére, amely 2014-ig lenne érvényes. Itt a, működésnek a, a működést akartunk, és az alkalmazást akartuk megvizsgálni. Nos, a célja az volt, hogy a bizottságnak egy új jogszabályt javasoljunk, tehát 2014 előtt kerüljön erre sor. A tanács és a bizottság nem akarta elfogadni ezt a felolvasgálati záradékot, de végül is aztán beadták a derekukat. Így aztán elégedettek lehetünk az eredménnyel, és ezért szeretném hogy ezt első olvasatban elfogadjuk. beszélhetünk róla a plenáris a július 5-én és 6-án, amikor a plenáris ülésen lesz a fogazás. szavazás. Nos, köszönöm szépen. Akkor talán a bizottság hozzá akar szólni? Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak elismételni szeretném azt, ami Repő úr mondott, és szeretném az IMKO bizottságnak és mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában a lelkesedésüket és a kompromisszumkészségüket. A tegnapi szöveget remélem el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor következzék a szavazás. Csak egy dologról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk. Jóvá hagytuk a szöveget, és gratulálunk Repo úrnak. Egyhangú döntéssel hagytuk jóvá ezt a szöveget. Átérünk akkor a következő szavazásra a 9-es pontról, az euróátutalások és beszedések technikai követelményének megállapítása, és a 924 per 2009 rendelet módosítása, ez a Gebhardt jelentés. Parancsoljon Gebhardt asszony. Igen, nagyon köszönöm, elnök asszony. Én azt hiszem, hogy ez a szavazás is eléggé egyszerű lesz. Nagyon kellemes megbeszélést tartottunk a zárnyék jelentéstevővel, meg kell várnom, hogy a néppárti kollégák föltegyék a fejhallgatójukat, és hogy értsék, amit mondok. Nagyon köszönöm tehát az árnyékjelentéstevőknek, hiszen, ahogyan mondtam, az együttműködés nagyon konstruktív volt, kiváló, és a pontok nagy részét sikerült lezárnunk. Összefoglalásképpen azt mondhatnám, hogy valóban úgy az átutalásoknál, mint a beszedéseknél. Arra törekedtünk, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, hogy a fogyasztókat összekeverjék a különböző dátumokkal. Azt mondtuk, hogy azt szeretnénk, hogyha a tagállamok két évvel rendelkezzenek, tehát 24 hónappal, hogy ezt a rendszert bevezethessék. Ez a legfontosabb a véleménnyel kapcsolatban. Ami pedig a fogyasztók rendelkezésére bocsátandó információt illeti, illetve a tagállamok kötelezettségeit, illetve a bankok kötelezettségeit, tehát hogy tájékoztassák a fogyasztókat annak érdekében, hogy tudják, miről szól ez az egész téma. Hogy értsék, hogy ez nem igazán nehéz. A SWIFT és a BC, BCIC kód témája tehát ez a folyószámlából áll, elsősorban a folyószámla számából. Nagyon fontos, hogy a tagállami bankok a fogyasztókat, ügyfeleket segítsék ebben. És amikor egy átutalás létrejön, abban az esetben például, hogy ebből fakadóan költségek valósulnak meg, ezeket a költségeket a fogyasztók számlájának terhére írják. Azonban az egyéb költségeket a bank szervezetek, a bankok maguk kell elszámolják egymás között. Azt hiszem, hogy ezek az alapvető fontosságok pontok, amelyekről sikerült megállapodnunk. Arról van szó, hogy ez az egész folyamat egyszerű legyen a fogyasztók számára, az állampolgárok számára ügyfelek számára. Annak érdekében, hogy értsék, hogyan működik ez a rendszer. És ahogyan mondtuk, két évet, 24 hónapot biztosítunk a tagállamoknak, a tagállami bankoknak, annak érdekében, hogy működésbe lépjen a rendszer. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon köszönöm az együttműködést, illetve a titkárság munkáját is. Köszönöm szépen. Szeretnének az árnyék jelentéstevők szólni Buzutil. Uh, no, uh... Elnök asszony, szeretném megköszönni Gebhardt asszonynak a kiváló együttműködést. Emellett szeretnék jelezni, hogy szóbeli módosítást nyújtok be a 15-ös módosítóhoz. Ehhez majd később kitérünk, de ezt most jelezni szeretném. Köszönöm szépen. Perfetto. Se non ci sono nagyon köszönöm, hogyha más nem szeretne hozzászólni, akkor szavazzunk. Mindenkinél itt van a szavazókártya? Akkor először is teszünk egy próbát, megnézzük, hogy működik a rendszer. Szavazzanak most, kérem a néppárti kollégák, hogy megnézzük, hogy nincs-e egyel több szavazat esetleg. Lezárjuk a szavazást. Most a szocialisták szavazzanak. Perfetto. Nagyszerű. Akkor most a liberálisok. Köszönöm. Azt hiszem, hogy akkor kezdhetjük a szavazást. Hatos módosító. Mellette. Elektronikusan kell ellenőrizni, rendben van. Akkor a szavazást megnyitom. Tehát a hatosról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom. 17 mellette 15 ellene tartózkodás. Nem volt, jóvá hagytuk. 7-es mellette ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 52-es jön mellette, ki van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-15 arányban. 48-as következik mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. Következik akkor a 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös. És szóbelő módosítást kaptunk. Buzutil úrtól parancsoljon. Yes, on behalf of the EPP, uh, Madam Chair, I just wish to ask... Elekasszony, azt szeretném, hogyha a hatos cikk ennek, ezt a bekezdését tegyük át a preambulumokba, hogyha, meg, hogyha ez így megoldható, akkor az EPP elfogadja. Eh, ja, Gebhardt asszony. Igen, egyetértek elfogadni. Oké, okay, quindi mettere... Nagyszerű, akkor így szavazunk. Mellette ki van, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 55-ös jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 4-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 57-es módosító jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 58-as, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 59-es jön, mellette ki van, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazattal jóvá hagytuk. Apriamo la votazione. 59-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19 ellen szavazattal. Apriamo la votazione. Megnyitom a szavazást a 60-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 61-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 19-es jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 20-as következik. Mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 62-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 21-es jön. Mellette, mondja az elnök asszony, nem elnézést kérek. Rögtön ugrunk. Elnézést kérek. Tehát az egyes következik. A, a preambulum bekezdésekből. Tehát egyes, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Akkor következik a hármas, mellette ki van, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 42-es, mellette, illetve megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Jöjjön akkor a 44-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Szóbeli módosítás a 46-oshoz Gebhardt asszonytól. Nem tudom, hogy szeretne hozzászólni, vagy mégsem, akkor rögtön a szavazás következik, hogyha nem szeretne, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy az ECR részéről egy szavazattal több van. Az elején még csak hárman voltak. Elutasítottuk. Jöjjön akkor most a 46-os mondják az elnök asszonynak, tehát a 46-os jön. A szavazást megnyitom. Köszönöm, lezárom. Elutasítottuk. Következik akkor az egyes függelék, és itt egyetlen szavazás lesz a 31-esről mellette ki van, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, és jön akkor a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. 34-en szavaztak mellette, egy tartózkodás volt, és gratulálunk Gebhárt asszonynak.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 gyakorlatilag Chiedo la cortesia di poter iniziare. Kérem szépen, kezdhessük el a napi rendet, tehát folytatjuk az eszmecserét. Javaslatom lenne, és pedig a fogyasztói jogokkal kapcsolatos javaslat szavazásáról val kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy holnap tízkor szavazzunk róla, röviden fog ez megtörténni. Ugyanis háromkor ma délután az árnyék jelentéstevőkkel lesz egy zárt ülés, és szeretném ezzel a javaslattal kapcsolatban megkérdezni a véleményeket. Ma háromkor akarnak szavazni, vagy egyet értenek a holnapival, Gebhardt asszony? Köszönöm szépen. A Koreper most konzultál tárgyal erről, tehát igazából nem dönthetünk a szavazásról most. A képviselőknek a joga az, hogy gondosan átolvassák a korepernek a szövegét, tehát lehetetlen ma szavazni erről. És ha a megfogalmazás illetően is csak holnap lehet szavazni róla, mert hogyha a tanácsnak a szövege más, és mi azt jóvá hagytuk, akkor nyilvánvalóan döntenünk kell, hogy hogyan járjunk el a továbbiakban. Tehát épp ezért nem lehet most szavazni róla, tehát akkor holnap tízkor szavazzunk. Tehát ezzel egyet értenék. Jó, rendben van. Turenen asszony kap szót. Tak, szóval egyet értek ezzel, és mi is egyet értünk vele. Tehát holnap 10 órakor szavazzunk. Ugyanis szeretnénk a tárgyalások végső eredményeként megjelenő szöveget elemezni. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Harbour. Igen, azt hiszem, hogy észszerű megoldást javasoltak, és ugyan zárt ülés lesz, és ez az árnyék jelentéstevőknek lesz, de hát azért eljöhetnek mások is, és mivel az, a jelentéstevő nincs ott, én fogok elnökölni, és akkor talán megnézhetjük a szöveget. És aztán a bizottság ma délután döntést hoz, hogy holnap hogy is történjen 10 órakor a szavazás de talán értesíthetnék a képviselőket ezekről. És azt is szeretném elmondani, hogy azért ilyen az ütemterv, mert az, ért, az elnökök értekezlete azt javasolta, hogy a jövő heti plenárison legyen a záró szavazás. Tehát úgy döntöttek, hogy ne tartsák tiszteletben a normális időszakot, nem az én döntésem, az az övék nyilván jogukban áll, hogy ezt tegyék, de azért szeretném hangsúlyozni, hogy mi eredetileg a júliusi plenárisra terveztük ezt a szavazást. Mindenesetre erről majd beszélünk majd, de azért ma délután ezt a félórás megbeszélést megtartjuk, és talán az árnyék jelentéstevők kell tudunk beszélni előtte, és akkor három órakor lesz tolmácsolással is a normális ülés, és akkor most Géphárt asszony. Az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne ez 10.30-kor, ugyanis nekem 10 órakor fontos ülésem van, amit nem tudok most megváltoztatni. Tehát ha más kolléga is egyetült ezzel, akkor 10.30-kor lehetne ezt? Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, tehát akkor 10.30-kor lesz ez holnap. Tehát 10.30-kor szavazunk. Nos, hát a probléma az, hogy van egy meghallgatás, amire nagyon sok előadó jön. Tehát tényleg problémás lenne 10-30. 9-től 10-ig lesz egy miniszter, és aztán kezdődik a meghallgatás, és hogyha 10-30-kor lenne, akkor megszakítjuk ezt a meghallgatást. Tehát azt kell kérnem, kérnem Gebhardt asszonytól, hogy programját változtassa meg valahogy. Salvini úr a jelentéstevő, és a meghallgatást olyan pontosan akarjuk kezdeni, hogy lehet. Nos, bocsánat, én itt nem láttam, hogy 10-től 12.30-ig van ez a meghallgatás. Hát akkor 10 előtt kellene szavazni, gyorsan szavaznánk sajnos nem tudjuk megváltoztatni a napi rendet, mivel meghallgatást terveztünk. 9 órakor. Hát akkor talán 9.15-kor. Tehát, hogyha 9-ről 9.15-re csúsztatnánk el, vagy 9-ről 9.15-ig. Én nekem tízre van szükségem. Holnap tízkor. Volete apro una votazione a questo punto? <laughs> Mi sembra Nos, azt hiszem, a szavazás csak 5-10 percig fog tartani, ha jól, értettem. Nos, akkor mi lenne, ha öt perccel el tudná Gebhardt asszony azt, amit, azt az elfoglaltságát. Jó, megpróbálom majd, mondja Gebhardt asszony. De hát nem lesz könnyű, ezt hát meg kell mondanom. Igen. Jó, és akkor pontosan 10 órakor. Köszönjük Gebhardt asszonynak, hogy hajlandó így együttműködni. Tehát egy rövid szavazás lesz 10 órakor holnap, és ma három órakor az árnyék jelentéstevőkkel találkozunk. Egyet értett mindenki ezzel? Jó. Akkor most a digitális belső piacról e-közbeszerzés és e-aláírás szóló tanulmányt ö, ismertetjük. Megadom a szót Eh, Rosenkötter asszonynak és Hoffman asszonyoknak. Szépen, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Nagy öröm számunkra itt lehetünk, és elmondhatjuk önöknek eh, tanulmányunk eredményeit. Anett Hozenkötön vagyok, és kolléganőm Anya Hoffman mi képviseljük azt a csapatot, amely ezt a tanulmányt elkészítette. Az FPS jogi és jegyzői céget, amely Frankfurtban dolgozik. Az FPS német szervezet, amely a közbeszerzéseket vizsgálja, mégpedig különféle tevékenységek szemszögéből, most mi annak a lehetőségét vizsgáltuk meg, hogy hogyan lehet a digitális egységes piacot bevezetni, és három különböző, három konkrét pontra koncentráltunk, ezt kérték meg tőlünk. Az első kérdés volt az, hogy adjunk tanácsot az elektronikus aláírás szabályozásáról, erről Hoffman doktor fog beszélni. A második rész pedig a, azt írja le, hogy milyen a jelenlegi állapot az elektronikus közbeszerzési eljárások tekintetében. Ez a második része az előadásnak, és ezt én fogom eladni. Most Hoffman doktor fog beszélni az elektronikus aláírásokról. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Anya Hoffman vagyok. Megkezdeném most a tanulmány első részének bemutatását az elektronikus aláírásokról. Az előadásom öt részből áll. Először áttekintem az elektronikus aláírás definícióját, a jelenlegi helyzetet, az akadályokat, utána felvázolok egy stratégiát, és végül bemutatom ajánlásainkat a következő lépésekről. Kérem szépen a következő ábrát. Mi is az elektronikus aláírás először is? Az elektronikus aláírásokról szóló irány, irányelv második cikke ezt részletesen meghatározza. Az elektronikus aláírás elektronikus adat, amely, amelyet logikusan e, társítanak más elektronikus adatokhoz, és ez így e, igazolja az aláírót. Három szintű elektronikus aláírás ismerünk. A legegyszerűbb az egyszerű elektronikus aláírás, mint például egy e-mail alján az, az aláírás a név Ennél fejlettebb forma az a fejlett aláírás, többek között azonosítja az aláírót, és garantálni tudja az aláírt dokumentum integritását, hiszen az annyira szorosan kapcsolódik azokhoz, azokhoz hogy minden, más, minden adatváltozás felismerhető. És a legfejlettebb formá, formája az elektronikus aláírásoknak a minősített aláírás, amelyre az irányelv is koncentrál. A minősített aláírásnak mindenféle a fejlett aláírás minden követelménynek meg kell felelnie, és emellett e, kell hozzá egy e, tanúsítvány és egy biztosított e, eszköz is ennek az eszközeit vizsgáltuk meg tanulmányunknak. Ennek egyértelmű jogi állás, eh, státusza van, megfelel a kézírás, aláírásnak és eh, bizonyítéként elfogadható jogi eljárásnál. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, van egy irányelv 1999-ből, amely megteremti a jogi keretet az elektronikus aláírások felhasználására és azok tanúsítására. Számos számos technikai standard is van, valamint van egy infrastruktúra is az aláírások létrehozására. A tagállamok létrehozták a minősített tanúsítvány követelményeit, amely meghatározza azokat a Eh, hogy, hogy milyen elvárásokat eh, eh, állítanak a szolgáltató felé. Az elektronikus aláírásokat leginkább a kormányzati számlaadás és banki ágazatban használják. Az elektronikus aláírás kedvező példája az, az ausztriai állampolgársági kártya, az úgynevezett bürgerkárte révén az állampolgárok elektronikusan aláírást adhatnak, és így kaphatnak szociális szolgáltatásokat és adminisztratív szolgáltatásokat. Így, így akár vállalkozásokat is online regisztrálhatják, így kérhetnek születési okmányokat és juttatásokat. Észtországban a lakosság zöme is használ elektronikus aláírást, és mobil aláírásokat is, különösen bankolásnál, adóvisszaigénylésnél. Bár az irányelvet minden tagállam beiktatta, vannak akadályai a felhasználásnak. A nemzeti rendszerek eltérnek egymástól, és emiatt különféle alkalmazásokat fogadtak el a tagállamokban, ez, ez, ezáltal a piac feltöredezett, és nemzetközileg nem, ismer, nem tudják elismeri, elismerni az aláírásokat, és ez akadályozza a nemzetközi felhasználást. A jelenlegi akadályok négy szinten állapíthatók meg. Jogi szinten technikai, megbízhatósági és gyakorlati szinten. A jogi szintű akadályok a következők. Eltérések vannak az irányelv alkalmazását és értelmezését illetően. Például a, mi az, ami meghatározza a szemét, az irányelvben ez eléggé homályos, csak a természetes személyekre tér ki, és nem tér ki arra, hogy vajon miként lehet jogi személyek számára kibocsátani e, elektronikus árjárás. Ez a helyzet Spanyolországban, Portugáliában, Magyarországon, Lettországban és Romániában. Eltérő a nemzeti felügyeleti rendszerek alkalmazása is. Nem tudnak megfelelő felügyeleti eljárást biztosítani, és ennek a eh, eh, megszervezése tagállami kapacitás. Így nem jön létre az aláírások kölcsönös elérése. Az elektronikus aláírások eh, hatá- irányelvének értelmezése túl szűk, és nem határozza meg, hogy a minősített tanúsítmánynak mit kell tartalmaznia. Így aztán az egyéb tanúsítás kibocsájtó szolgáltatások feladata sem egyértelmű. A hosszú távú irattározási feladatok és a jogosítási feladatok leírása sem egyértelmű. Kiterjed ez az elektronikus ajánlatlevelekre is, valamint az azonosítási és felhatalmazási szolgáltatásokra az elektronikus aláírások felhasználása a kormányzati kiadványokban akadályok vannak technikai és megbízhatósági szinten is. Például számos különféle standardet fogadtak el, de ezek a szabványok túl összetettek, nem üzleti irányultságúak, és nem, nem igazán sokat segítenek abban, hogy hogyan lehet a meglévő standardeket felhasználni és a sztenderek sem kimerítőek. Nincsen szabályozás a tanúsítási eljárásoknál, valamint kevés a bizalom az egyes tagállamokban. Végül vannak gyakorlati kérdések is. Nagyon nem szívesen használják az elektronikus aláírás a gyakorlatban. Ennek az, az oka szerintünk, hogy az elektronikus aláírást nem fogadja el minden szerződő fél, nem mindenkinek áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, a költségek túl magasak, és aránytalanok az így elérhető nyereséghez képest. Valamint nem, nem megfelelő az alkalmazás, amiért is a felhasználók nem szívesen fordulnak ehhez. Ezért, ezért további intézkedésekre van szükség arra a kérdésre kell válaszolni, hogy az, az elektronikus aláírok, aláírások interoperabilitását miként lehet fejleszteni, és hogyan lehet azt nemzetközileg elfogadottá tenni. Ennek érdekében két stratégiát javasoltak, különféle ta, ö, bizottsági tanulmányok az, egy, az egyik az egy ilyen nagyvonalú megközelítés, amelynek révén ö, következes jogi és technikai keretet kell létrehozni az elektronikus aláírásokhoz, amely felülvizsgálja a korábbi elektronikus aláírásról szóló irányelvet. A második stratégiát pedig a kis látókörű megközelítésnek neveztük. Ez a megközelítés javítani akarja a meg, meglévő kereteket az irányelv módosítása nélkül. A két megközelítés különbsége a jogi szinten található. A nagyvonalú megközelítés támogatói teljes felülvizsgálatát követelik az meglévő irányelvnek. Szerintük az irányelvet nem csak a minősített aláírásoknál kell alkalmazni, valamint a tanúsítások kiadásánál, hanem szabályozni kell mindenféle elektronikus aláírást, és az ide kapcsolódó termékeket, mindenféle tanúsítási eljárást is, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat azok, azokét, amelyek segítik az elektronikus aláírásokat, ideértve a tanúsítási, azonosítási szolgáltatásokat. A kisléptékű eljárás nem akarja az irányelvet felülvizsgálni, hiszen az megnehezíti az eljárást, és hosszas vitát eredményezne, amely csak a piacot akadályozza. Ehelyett azt javasolják, hogy a bizottság nyújtson be egy nem kötelező érvényű dokumentumot, amely egyes kérdéseket tisztáz. Technikai szinten mindkét megközelítés támogatói azt javasolják, hogy jöjjön létre egy racionalizált technikai keret európai szinten, amely leírja a szabványokat egyetétenek abban, hogy ezeket a technikai sztenderdeket nem az irányelven belül kell szabályozni annak érdekében, hogy a technikai rugalmasságot fenntarthassák, hanem a sztendernek erre hivatkozni kell, és ennek kell megmutatni az utat a bizottság eljárásához is. Az ilyen hivatkozások jogi alapját megtaláljuk a jelenlegi irányelvben is. Ami a megbízhatóság szintjét, a nagyvonalú hozzáállás támogatói szerint ezt rendelkezésre állni minden felhasználónak. Ezért azt javasolják, hogy terjesszék ki a jelenlegi felelősségi szabályokat az akkreditációs rendszerekre és más tanúsítási szolgáltatásokra megbízható információt nyújtsanak a, a többi tanúsítási szolgáltatás részére. Végül pedig oktatási rendek, intézkedések szükségesek az elektronikus aláírás bevezetéséhez. Végül mi azt javasoljuk a, következő, a most következő eljárásokhoz, hogy a nagyvonalú eljárás, amely szerintünk a megfelelő, úgy gondoljuk, hogy egyértelmű jogi alapra van szükség minden elektronikus aláírás szolgáltatója részére, emiatt alapvetően át, felül kell vizsgálni ezt az, ezt az irányelvet a racionalizált technikai európai sztenderdek felülvizsgálata tehát már megkezdték, hiszen a bizottság már benyújtott egy, e, e, egy szabványosítási meghatalmazást az Európai Parlamentnek. Ez, ez a 460-as mandátumot e, végig kell követni. Új technikai szabványokra van szükség bizottsági döntések révén. Ezek mutatják majd meg, hogy merre haladjanak a jogi előírások. Az irányelv vonatkozó cikkének kell ezt leírnia, és az elektronikus aláírási termékeknek pedig alkalmazkodniuk kell az itt előírt, szabványokhoz. A bizalom fokozásának érdekében fejleszteni kell az interoperabilitást az elektronikus aláírások között, ezeknek az intézkedéseknek megfelelő oktatási intézkedésekkel kell kiegészülniek. Ahogy önök is tudjuk, a, tudják, a bizottság már javaslatot nyújtott be az irányelv felülvizsgálatára erre az évre, ezért úgy tűnik, hogy a bizottság is szívesebben venni, hogyha a nagy léptékű hozzá megközelítést fogadnánk el. A következő intézkedéseket javasolták. A jelenlegi összhang, harmonizációs intézkedéseket, amelyeket a bizottság támogat, a PEPL és a SPOX, ezeket folytatni kell. Párhuzamos kezdeményezésekre van szükség az elektronikus azonosítás területén, hiszen az elektronikus azonosítást gyakran előfeltétele az elektronikus aláírásnak. Szerintünk múlhatatlanul szükséges a megfelelő gazdasági támogatás az elektronikus aláírásokhoz. Ilyen intézkedések lehetnek a pénzügyi ösztönzők az elektronikus aláírás felhasználásához, valamint gazdaságosabb megoldások létrehozása azért, hogy az elektronikus aláírások a tömeges piac számára is vonzóbbak legyenek. Ezek a mi javaslataink, remélem, hogy átfogó áttekintést tudtam adni a jelenlegi helyzetről és az következő lépésekről. Erről több tájékoztatást kaphatnak a tanulmányunkban. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket. Átadom a szót kollégámnak, aki a tanulmány második részével folytatja az elektronikus közbeszerzésről. Köszönöm. Dankeschön, Anja. Köszönöm szépen, Ánia. Most pedig akkor következzék az elektronikus közbeszerzési eljárás területe. Ez egy nagyon nagy gazdaság jelentőséggel rendelkező terület. Az EU gazdaság létrejöttének területére mutat ez vissza. A hatékonyságot még nem sikerült teljes mértékben megnyitni, illetve ezen kívül még az átláthatóságot kell javítani a közbeszerzési eljárásokban, illetve optimalizálni a versenyképességet és csökkenteni a költségeket. Ezek az intézkedések pedig ahhoz vezetnének, hogy a költségek csökkentjenek az elektronikus közbeszerzés vagy e-közbeszerzés különböző potenciál, fel nem használt, ki nem használt potenciállal rendelkezik a kormányzat számára nagyon jelentős megtakarításokat eredményezne. Nem egy új eljárás ez egyébként. 2004-ben egy cselekvési terv jött létre, ami tulajdonképpen tartalmazta az e-közbeszerzés lényegét, ezen kívül pedig különböző irányelveket fogadtak el még 2004-ben ezzel kapcsolatban. Mielőtt még a gyakorlatilag gyakorlati részre áttérnénk, nézzük meg egészen pontosan, hogy mit tekintünk e közbeszerzésnek. Itt láthatjuk azt a folyamatot, ami tulajdonképpen az interneten alapulhatna. Főként az odaítélési, odaítélés előtti szakaszban az e-értesítés, ezt tulajdonképpen már széles körben használják, ami pedig a további szakaszt illeti, tehát az odaítélés utáni szakasz, ez mondjuk azért elég eltérően néz ki, hogyha megnézzük a minimum szinteket, a minimum követelményeket, amelyekkel biztosíthatjuk az elközbeszerzést, akkor legalábbis az első három szakaszra szükség van az odaítélés előtti szakaszban, tehát e-értesítés, e-hozzáférés és e-benyújtás. és amit az, e amit az elektronikus aláírásról beszéltünk, itt tulajdonképpen az e-benyújtás, az e-submission problémát jelenthet, tehát a pályázatok benyújtása, ugyanis nagyon sok tárgyalás kell lefolyjon a pályázók, illetve a szerződő felek között. Következő diát nézzük most. Mi a helyzet most az elektronikus közbeszerzés végrehajtásánál, és milyen további javítási lehetőségek vannak. 2010-ben született egy zöld könyv az elközbeszerzésről, ebben nagyon részletes tanulmány található. Egyébként van egy Siemens Timelex nagyon kiterjedt tanulmány, ez több száz oldalas, és ez vizsgálta meg, hogy hogyan folytatják le a tagállamok a közbeszerzési eljárásokat. A probléma azonban az, hogy a különböző intézmények erőfeszítései ellenére, ami például a megbízható adatokat illeti, egyszerűen nincsen jelen pillanatban olyan rendszer, ami hozzásegítene ahhoz, hogy reprezentatív információt gyűjthessünk a közbeszerzési eljárások mennyiségéről, minőségéről, jellegéről, az célközbeszerzés keretében egyes területeken nem volt olyan előrelépés, ahogyan azt gondoltuk 2004-ben. Miért kell tehát javítani? Ez annak köszönhető egyebek mellett, hogy nagyon sok hátrány, illetve tévedés van az e- elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban, ezek azonban nem igazak, hiszen nagyon sok előnyel rendelkezik az elektronikus közbeszerzés, ami például a határon átnyúló közbeszerzési eljárásokat illeti, sokkal átláthatóbb vagy kutatások területén, szerződéskötések esetében sokkal átláthatóbb, egyszerűbb, mint a papír alapú eljárás. Aztán a korrupció, a csalás elkerülése érdekében is az elektronikus eljárás sokkal átláthatóbb ugyanis a rendszer teljes nyomon követhetőséget biztosít a dokumentumok szempontjából, ami pedig a környezeti, környezetvédelmi aspektusokat illeti természetesen. Ez az elektronikus eljárás azt jelenti, hogy sokkal kevesebb papírt használunk. Ez pedig kedvező a környezetvédelem szempontjából. Ami pedig az odaítélés utáni időszakot illeti, jobb árakat sikerül így elérni, sokkal egyszerűbb a költségeket, árakat előre megbecsülni, ráadásul ez komoly árelőnyökhöz vezethet. Persze vannak hátrányai is, nehézségek tapasztalhatók például, hiszen az elektronikus közbeszerzés teljes potenciáját még nem használták ki. a felhasználóknál problémát jelent például, hogy megfelelő ismeretekkel, szakismeretekkel kell rendelkezni, hogy ezt az eljárást alkalmazhassák. Ausztriában például központi közbeszerzési hivatalok vannak, és nagyon nagy léptékű keretmegállapodásokkal, szerződésekkel rendelkeznek, és ők használják is az elektronikus közbeszerzést. Azonban az ilyen nagy szerződéseknél problémát jelenthet, hogy nem tudják megnyitni a azt az adott területet a verseny előtt. Vannak árelőnyök, költségelőnyök, azonban azt is mutatja ez az eset, hogy kevesebb a verseny, kisebb a verseny. az elektronikus eszközöket például értékelésre, illetve becslésre kell felhasználni. Aztán a következő, amit láttunk, következő hátrány, amit láthattunk, hogyha a költség előny arányokat megnézzük, a költség haszonarányokat, akkor nem csupán matematikai algoritmusokat kell használni, hanem a minőséget is vizsgálni kell. Azt, hogy a felhasználók hogyan állnak hozzá ehhez az eljáráshoz. Például nagyon gyakran a felhasználók jobban szeretik a matematikai vagy számviteli követelményeket. Az utolsó hátrány pedig az, hogy a KKV-knek valószínűleg több nehézségük lesz, hogy az elektronikus világba belépjenek, hiszen ehhez megfelelő beruházásra van szükség. Úgyhogy valószínűleg több előzetes befektetésre van szükségük valamennyi tagállamban van jogalap, ami az elközbeszerzés alapját képezheti, azonban nem minden tagállam járta végig az összes szakaszát az elektronikus közbeszerzésnek. Egyes tagállamok még csak most ismerkednek a rendszerrel, aztán pedig vannak olyan tagállamok, amelyek már minden szakaszban használják azt. A jogalapban is különbséget láthatunk az egyes tagállamban, tagállamokban. Aztán pedig különbség van a valódi gyakorlatban is. Vannak egyes úttörő államok, mint például Portugália, amely nagyon nagy előrelépést tett az elektronikus közbeszerzésnél bizonyos közbeszerzési szerződéseknél tulajdonképpen kötelező az elektronikus eljárás követése. És azt mutatja, hogy ez már nagyon jó eredményekkel járt, ugyanis valamennyi szerződés 75%-át az elektronikus közbeszerzés keretében ítélik oda. Ez pedig egy 20-25%-os megtakarítást jelent az árak tekintetében, és 60%-os megtakarítást az adminisztratív költségeknél. A végrehajtásnál az egyes tagállamokban már nagyon jó sikertörténeteket is láthatunk, azonban rendkívül eltérőek a tapasztalatok a tagállamok között. Következő oldalt nézzük akkor. EU szinten nagyon sok kezdeményezés született, amely támogatja az elektronikus közbeszerzést kolléganőm említette ezeket a példákat, mint például a PEPOL, amely tulajdonképpen az alapjait fektette le az elektronikus közbeszerzésnek. És ennek a mozaiknak a különböző elemei hozzájárultak ahhoz, hogy teljes legyen az elektronikus közbeszerzési eljárás a következő a is és egy elektronikus eljárás sokkal egyszerűbb ez a tagállamok számára, hogy a többi tagállamból érkező pályázatokat egyszerűbben értékeljék. Nagyon sok minden történt már, de 2004-ben azért többet reméltünk, többet vártunk. A következő oldalon láthatjuk az akadályokat, amelyeket sikerült azonosítanunk. A fő akadályok pedig jelen pillanatban, hogy az általánosan elfogadott standardok, szabványok hiányoznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok eltérő, izolált megoldást látható, Főként a szövetségi szervezésű államokban jelent ez problémát, mint például Németország, ugyanis közbeszerzési megoldások vannak, amelyek például egy adott regionális hatóságra vonatkoznak, azonban nemzeti erőfeszítések is történtek azért, hogy a különböző helyi megoldásokat összefogják és egyfajta kontaktcsoportot szeretnének létrehozni az elektronikus közbeszerzésre. És van egy további probléma is a klasszikus közbeszerzési eljárásokat illetően, Például, hogy nagyon nehéz bejelentkezni ebbe a rendszerbe, ezen kívül pedig nyelvi akadályok is léteznek. Ezek a különböző szakaszokra különböző befolyással rendelkeznek. Például, ami a dokumentumok beadását illeti, itt megint csak azt látjuk, hogy ami a technikai hozzáférést illeti, itt megint nehézségek, akadályok merültek fel. Meg kell nézni, hogy a helyi elektronikus megoldások, elektronikus közbeszerzési eljárások mennyire bonyolultak, vagy mennyire egyszerűek. Regisztrálás után van egy eh, jelszó ellenőrzés, de amikor határon átnyúló együttműködésről van szó, akkor nyilván azt láthatjuk, hogy a KKV-k számára a költségek sokkal magasabbak, így a nehézségek is a pályázatok beadásánál megint csak a nyelvi akadály problémája merül fel. De ezek különböző régiók, különböző tagállamok megoldásai és nehézségek vannak még a tanúsítás tekintetében, és ezek nagyon fontos kulcsszavak. A kérdés az, hogy tudni kell, hogy ki a pályázó, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a pályázó által tett nyilatkozat valóban a pályázótól érkezett. Tehát itt az azonosítás, illetve a tanúsításnak egy nagyon fontos szerepe van. Tehát biztosítani kell, hogy ezeknek a szabályoknak megfelelnek, de ennek az eredménye az, hogy jelen pillanatban az irányelvnél a megbízhatóság az egyik jelentős szempont, tehát a pályázók esetében a megbízhatóságot kell megfelelően alátámasztani. Ahogyan mondtam, a nemzeti megoldások között óriási különbségek vannak. Például Írország és az Egyesült Királyság egyes modelleket már elfogadott egy nagyon egyszerű felhasználónév jelszó szabályt alkalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy a pályázókat megfelelően azonosítsák. De nagyon sok egyéb tagállamban Különböző modellek valósultak meg, például Németországban, Ausztriában elektronikus megoldást használnak, vagy pedig minősített elektronikus aláírást. De itt megint csak felmerül az a probléma, amit a korábbiakban említettünk meg, hogy amikor a határon átnyúló, határon túlról érkező, érkező pályázók elfogadását illeti, ott még nincs megfelelő eljárás kidolgozva. a tanúsítás is problémát jelenthet, illetve nyelvi akadályok merülnek fel. Hogyan lehet biztosítani például, hogy a külföldi tanúsítvány megfelel az adott tagállamban érvényben lévő jogszabályoknak? Nos, a tanúsítást elegendő-e csak aláírással az eredeti nyelven küldeni? Mit lehet még azért javítani a helyzeten? Amikor pedig az elszámzásról van szó, a különbség van a polgári jogszabályok között a különböző tagállamban, és nem mindenütt fogják el, fogadják ezeket, ugyanis különböző módon foglalkoznak ezekkel a, tagállamoknak, a tagállamok. Tehát az a kérdés, hogy polgári peres ügyekről van ez szó, és ebben az emberek nem igazán vesznek szívesen részt. Nézzük a következő diát. Vannak e-beszerzési eszközök, modellek erre, Tehát vannak keretegyezmények, leheznek ezek klasszikus keretmegállapodások. Amikor elektronikus közbeszerzésről van szó, akkor központi közbeszerzési testületre is szükség van. Néha ezeket a keretegyezményeket három-négy évre kötik, és ez nem teszi eh, lehetővé a piac megnyitatás. Aki későn lép eh, ebbe bele, az nem igazán tud ebbe, eh, ebben részt venni. Nos, azt, hogy ezt ellensúlyozzák, ehhez egy dinamikus közbeszerzési rendszerre van szükség. Ez lehetővé teszi a későn belépőknek azt is, hogy felhasználják ezeket a, ezeket a rendszereket. De ezeknek a részvétele még eléggé alacsony, ugyanis technikai szempontból ez nagyon költséges részvet, részvétel, tehát amikor kezdett, a kezdeti időszakában a belépésnek. Aztán azt kérték tőlünk, vagy kérdezték tőlünk, hogy hogyan lehet az azonosítás, tehát akik a fogadásokat teszik, azoknak az azonosítását a, a, a, nem, hanem a Szükség van, hogy ezen a területen lépjünk a pályázóknak az azonosítását illetően, különösen a határokon átnyúló kereskedelem szempontjából, tehát hogy a határokon átnyúló szerződésekben részt vehessenek. Amikor elektronikus aláírásokról van szó, akkor ez nem bizonyít, nem biztosít jogbiztonságot. A szerződési jogban nem kötelező ezeknek a felhasználása, tehát az elektronikus aláírás felhasználása. Ezért mi azt javasoljuk, hogy az elektronikus közbeszerzésnél egy felhasználó nevet és passwordot használjunk, azért, hogy nagyobb legyen a biztonság, tehát hogy le lehessen tölteni azokat az eszközöket, amelyek a manipulációt megakadályozzák. Tehát a biztonságot így nem veszélyeztetjük. Ez a modell, modell a nyelvi korlátokat és más korlátokat talán jobban megszüntetni. Nos, ezeket a modelleket az elektronikus beszerzéseknél talán előszeretettel alkalmaznák akkor. A további lépések az EU projektekben az elektronikus beszerzésnek a növelését biztosítanák. Tehát amit már amelyet már harmonizáltak, azt egy következő szintre kellene vinni, tehát új normákat megalapítani. A meglévő rendszert kellene tovább fejleszteni tulajdonképpen, tehát a meglévő rendszert felhasználni. Aztán vannak más javaslatok is, például a kötelező elektronikus beszerzés, amely hát nem a közeljövőben fog megtörténni, de minden esetre nem lehet ezt rákényszeríteni az emberekre, hiszen különböző fejlődési szakaszokban vannak a tagállamok. Tehát épp ezért az ösztönző az inkább a harmonizáció, a támogatási fellépések oldaláról jöhetnének. Tehát a felhasználókat magunkkal kell vinnünk amikor közbeszerzésre van szó, akkor különböző irodákat állítottak fel, amelyek rendelkeznek a tapasztalatokkal de nem csak a közbeszerzésekkel foglalkoznak, hanem sokfajta más kérdéssel is. A közigazgatási ágazatban ösztönözni kell azt, hogy a felhasználók elfogadják az elektronikus közbeszerzést, tehát hogy maguk a kormánytisztviselők is használják ezeket. A támogatási intézkedéseket illetően segítene, hogyha áttekintenénk az elektronikus közbeszerzésnek az irányelvét azért, hogy világosabbá tegyünk bizonyos kérdéseket. Ugyanis még mindig tartanak attól, hogy az elektronikus közbeszerzés az hátrányosan különbözteti meg a KKV-ket. Épp ezért biztosítani kell, hogy a KKV-k számára ez nem hátrányos. Amikor a tanúsításnak az ellenőrzését vizsgálják, akkor lehetnek ön nyilatkozatok is, tehát saját maguk által adott nyilatkozatok, nem csak állami, azért, hogy a szerződő felek később ezeket ellenőrizhessék. Tehát először valakik tesznek nyilatkozatot erről, és aztán lenne az állami tanúsítás. Tehát így csökkentenénk a közigazgatás, az igazgatási költségeket. és az irányelvet frissíteni kell, hogy meg, jobban megfeleljen a felhasználóknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Talán most akkor megadnánk a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdéseket, illetően a jelentéstevőnek a szót. Tulajdonképpen röviden szeretnék csak hozzászólni, mert a e, nem sok újat hallottunk, hiszen a tanulmányban olyan dolgok vannak, amelyeket már ismertünk. Az elektronikus közbeszerzési irányelv már néhány évvel ezelőtt nyilvánosságra került. Amit viszont nem említettek, hogy a bizottságnak politikai iránymutatást kellene adnia, azért, hogy ez az elektronikus közbeszerzés az kompatibilis legyen. És ugyanis a KKV-k számára továbbra is nehéz ebben részt, venni támogatok mindent, amit hallottunk, tehát valóban könnyebb legyen a hozzáférés, az akadályokat meg kellene szüktet, szüntetni, hiszen különben már kezdetektől fogva beszűkítjük a lehetőségeket a KKV-k számára. Vannak bizonyos normák, szabványok, amelyek európai szinten már megfelelően harmonizáltak, épp ezért az Európai Bizottság részéről észszerű lenne, hogyha harmonizálná ezeket a normákat. Tehát egy olyan formát kellene javasolni, amely semleges és használható. A jelentésben is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, illetve foglalkoznék, de hát a dokumentum hosszúsága ezt azért eléggé nehezé teszi és ugye be kell tartanom az oldalszámot, de előre is köszönöm szépen a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen, csak annyit mondanék, hogy osztom teljesen ezt a véleményt, a 21. századhoz csatlakoznunk kellene, tehát ennek megfelelően intézkedni Barbara. Ja, <clears throat> wir können ja auch die ähm, Äh, Igen, ezeket a jó példákat is figyelembe kellene vennünk, a Írország, Ausztria, Észtország és Portugália példáját például. Ezek mind jó példát mutatnak nekünk. Remélem, hogy a bizottság jelen van, és a technikai javítását ennek az irányelvnek megjegyezte, tehát hogy erre szükség van. Annyit szeretném kérni, vagy kérdezni, ugyan nehéz lesz megoldást találni, hiszen a gyakorlati felhasználása a javaslatoknak szembe mennek a politikai gondolatokkal, és pedig azzal, hogy a KKV-kat sokkal jobban bevonjuk, mint eddig voltak bevonva. Mindezek az ellentmondanak tulajdonképpen szemben állnak az elektronikus közbeszerzéseknek, mert ezek akadályozzák ezeket az alkategóriák, kritériumokat. Nos, ezért a technikai javaslatok mellett vannak-e olyan gondolatok, amelyek támogatnák a politikai kívánalmainkat, amelyeket mi és Bárnyi úr is megfogalmaztak. Nos, lehetséges, és pontosan ezt akartuk megállapítani, amikor beszéltünk a hátrányokról. Tehát amikor a hátrányokról beszéltünk, akkor mondtuk, hogy pontosan ezért nem használják az elektronikus közbeszerzést. És ezért mondtuk azt, hogy jobb, hogyha az automatikus aspektusaival foglalkozunk az elektronikus közbeszerzésnek, míg hogyha a minőségi kritériumokat vizsgáljuk, akkor amelyek a puha kritériumok, azok más kérdések. Vannak olyan e-beszerzések, ahol ezeket a puha ö, ö, kritériumokat használják fel a, a pályázatok odaítélése esetében, de vannak mások, ahol nem. Nos, ezért mondtuk azt, hogy szükség van képzésre. Nos, nyilván, amikor foglalkozunk az elektronikus közbeszerzéssel, akkor meg kell vizsgálni ezeket a minőségi, tehát puha kritériumokat is. De ugyanakkor ez nem akadályozza az elektronikus beszerzés folyamatát az e- értékelést a közbeszerzési környezeten kívül kell megtenni. Nos, ami a, a tartalmat illeti, ezzel foglalkozunk. Dániában vizsgáltuk meg az elektronikus számlázást, mert ott sokat használják ezt, és Dániában van egy központi hivatal, amely a KKV-knek segít hogyha olyan esetekben, amikor ezeket a számlázásokat nem tudják így megoldani. Tehát van egy olyan állami testület, amely ebben segít a KKV-knak. Nyilvánvalóan ez aztán a KKV-k támogatásának a kérdését veti fel. Nyilvánvalóan szükség van a segítségnyújtásra, bizonyos társulásokra, vagy pedig olyan emberekre, akik segítenek nekik. Hogyha az akadályokat csökkentjük, például az elektronikus alári, eh, el, aláírásokat illetően, akkor nyilván könnyebb lesz nekik részt venni a KKV-knak a közbeszerzésekben. Köszönjük! Eh, most akkor folytatjuk a képviselőkkel, és utána adjuk meg önöknek a szót, és aztán még a bizottságnak is kell eh, a szó. Nos, Először is szeretném a látogatók csoportját üdvözölni, akiket Hans Peter Mayer hívott meg. Üdvözöljük Önöket itt, és reméljük, hogy pozitív benyomásuk lesznek az IMKO bizottságnak az üléséről. Nos, akkor Katrin következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Önök asszony, és köszönöm szépen az előadóknak is a munkáját. Az egyik előadó beszélt a képzésről, és megdöbbentett a beszerzés professzionalizmusa, azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdenünk az EBSZ közbeszerzésben. Ebbe jobban bele kéne menni. Mondott ön valamit arról az előadásában, amelyet nagyon érdekesnek találtam, a bizalom kifejezését, hogy az emberek bíznak-e a rendszerben, Tehát nem csak, nem csak ösztönözik el az embereket arra, hogy felhasználják a rendszeret, hanem a kultúrát is meg kell változtatni. Ebben az az érdekes, hogy beszéltünk a KKV-król, és arról, hogy miként befolyásolják ők a mi munkánkat, nagyon nagy részét alkotják ők az európai gazdaságnak, viszont sokkal jobban vonakodnak az ilyen gyakorlatoktól. mondott még egy érdekes dolgot a kihívásokról, arról, hogy a különböző tagállamok hogyan járnak el. Például a skóciai decentralizációban is ezt alkalmazzuk, láttuk azt, amit eh, amit már az Egyesült Királyságban alkalmaznak, és ebből sokat tanultunk. Na, jó, jelentős együttműködés eh, zajlik a különböző tagállamok között, és a, és a határon túli eh, egységek között is, így kéne a lehető legtöbbet kihozni ebből. Ön is mondta előadásában, hogy a GDP 90 a közbeszerzésből származik, a zöld könyvben szerepel egy javaslat arról, hogy ezt kiigazítsák. Érdekelne engem az, hogy milyen jó gyakorlatokat látott, és végül szeretnék hallani arról, hogy miként látja a jövőt? Köszönöm szépen. Merci, Katrin. Euh, Köszönjük szépen, Katrin. Most akkor Hajde, hajde kapszót. Sorry, sorry, es ging nicht an. Ich wollte noch mal... Elnézést kérek. Csak szeretem volna visszatérni arra a kérdésre, amit Weiler asszony tett fel, hogy euh, nem hiszem, hogy euh, elektronikus közbeszerzést kötelezővé kellene tennünk. Ezt szeretném nagyon világossá tenni, ugyanis vannak más módszerek, mint például a tárgyalásos eljárások, amelyek legalább annyira fontosak, hogyha innovatív módszereket akarunk alkalmazni. Az elektronikus közbeszerzés nagyon hasznos a nagyon szabványosított projekteknél, illetve az egyszerű eljárásoknál. Ott igen, vitathatatlan előnyei vannak. De jelen pillanatban csak 5%-os az aránya az elektronikus közbeszerzési eljárásoknak, pedig a bizottság 50%-ot akar, tehát az elektronikus eljárás még mindig nem helyettesíthet mindent. Köszönöm szépen. 5 percünk marad. Épp ezért azonnal megadom a szót az Európai Bizottság Szankó főbizottságának képviselőjének. Uh, hello, I don't think I asked for the floor and I'm... Aztán nem kértem szót, én itt a DG Szankót uh, képviselem, nem mi vagyunk a vezető főigazgatóság, ezért nem szeretnék most semmi, semmit sem szólni. <laughs> Comme il n'y a pas de commentaire de la part de la commission, enfin comme elle avait été... No, mivel megszólították, ezért talán mégis szólni kellett. Hát, nem, azért mégiscsak van valaki, aki hozzászól a bizottság nevében. Köszönöm szépen, hogy szót kaptunk. Én a az elektronikus aláírásokért felelős tisztségviselő vagyok. Szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy meghívott bennünket, és itt szorgosan jegyzeteltünk. Gyorsan olvastam át ezt a jelentést, és ez összefoglalja a néhány év óta folyó munkát, nálunk folyó munkát, tehát <clears throat> itt ezt pontosítottak bizonyos területeken, és új elemeket is emlet, emletettek, egy új tanulmányt az elektronikus aláírás, azonosítás és a többivel foglalkozó tanulmányt végeztük el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valaki szeretne egy másik kérdést is feltenni? Senki? Akkor bezárjuk ezt a vitát, és két perc múlva rátérünk a következő kérdésre. Köszönöm szépen.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 Akkor kérem szépen, hogy akik szeretnének elmenni, azok gyorsan tegyék ezt. És most akkor átadom az Európai Bizottságnak a szót, amely az Európai Fogyasztói Központok halázatának az öt éves működését mutatja be. Tehát most húzzák meg a mérleget, és ezért a Szankó Főbizottság egység vezetőjének adom meg a szót, hogy tartsa meg az ezzel kapcsolatos beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretettel üdvözlöm az IMCO bizottságnak a tagjait és a látogatókat is, és mindenki mást, aki úgy döntött, hogy az Európai Fogyasztói Központnak a témájával most foglalkozik. Ez az ICC e hálózat, ez öt év óta működik, tavaly ünnepeltük az öt éves fennállásunkat, és a bizottság úgy döntött, hogy egy értékelési folyamatot végez el. Ezen a képen láthatjuk a, ennek az ECC vagy ICC e hálózatnak az igazgatóit, vezetőit. Nem tudom, hogy ismernek-e néhányat közülük, hogyha szoros kapcsolatban vannak ezekkel a kapcsolathálózatokkal, ismernek néhány embert. Nos, szeretném összefoglalni azt, hogy miről is szól ez a hálózat, mi is történik. Ez egy összeurópai hálózat, mindegyik tagállamban vannak irádáink, még Iz Izlandon is. Ilyen módon tudunk segíteni az európai állampolgároknak mindenütt. A hálózatnak a célja az, hogy tájékoztassa és támogassa a fogyasztókat, akár határon e, átnyúló tevékenységekről van szó, tehát akár vásárolnak valamit, vagy pedig csak látogatást tesznek egy másik országban. Büszkén e, jelentjük ki, hogy 2010-ben a központok 71 ezer kapcsolatot létesítettek a fogyasztókkal, és ez a nagy tudásértéket kivez, képvisel. 2005 óta 340 ezer kap, ilyen kapcsolat létesült. A költségvetésünk a tagállamok és az Európai Bizottság költségvetése 8,6 milliárd euró évente. A következő dián azt látjuk, hogy milyen területeken találkozunk leginkább problémakkal, vagy legalábbis honnan, vannak a leg, honnan van a legtöbb panasz. Ez a szállítás, közlekedés, aztán a pihenés, kultúra, és a harmadik helyen a, a vendéglők, szállodák és szálláshelyek kérdésében van a legtöbb panasz. Hogyha megnézzük az értékesítő módszereket, akkor láthatjuk, hogy az elektronikus kereskedelem a leginkább problémás, vagy vezető terület. A következő az csak egyharmada ennek. Tehát a, a határon átnyúló tevék tevékenységek, amelyek a mi látókörünkbe kerülnek, közül az elektronikus kereskedelem a legfontosabb. Most pedig itt azt láthatják, hogy milyen is ez a külső értékelés. A bizottság úgy döntött, hogy elindítja ezt az értékelést, ennek pedig két aka volt. Az első az, hogy megvizsgáljuk a hálózat működését, a másik pedig, hogy külső szempontból tekintsük, tehát egy független testület vizsgálja meg, hogy milyen ajánlások jöhetnek a jövőre. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tanulmány és a tanulmány eredményei független értékelést tükröznek, tehát ennek a konzorciumnak a véleményét tükrözik. A következő dián láthatjuk ennek a folyamatnak az összefoglalását. Nem akarok eh, erről külön, ki, erre külön kitérni, hiszen tudom, hogy én vagyok az, akadály, az utolsó akadály az ebéd előtt, de hogyha vannak kérdéseik, akkor majd foglalkozunk ezekkel később. Nos, az év elején Megkaptuk a végső jelentést, a jelentést, amelyben a következő kérdésekre próbáltunk válaszokat keresni. Valószínűleg ez a dia a legfontosabb az egész előadásomban. Most először nézzük, hogy milyen relevanciája és hatása van ennek a jelentésnek. Tehát azt vizsgáltuk meg, hogy a hálózat valóban a fogyasztók szükségleteire ad választ, aztán, hogy más célkitűzőket hozzá kellene nézni, és mi ennek a hatása nemzeti szintén, és ezen kívül sikerül-e az EU-s fogyasztói politikának a célkitűzéseit megvalósítani. Itt azt láthatjuk, hogy voltak olyan kérdések, amelyek a hatékonysággal és a koherenciával foglalkoztak, a költséghatékonysággal, és ezzel kapcsolatban vannak javaslataink, tehát hogy hogyan lehetne ezeken javítani. Akkor most nézzük a fő eredményeket. Először is a tanulmány úgy találta, hogy pozitív költséghatékonyság arány van eh, minden euróért, amelyet befektettek ebbe a hálózatba, 1,77 euró értékű panasz megoldottunk. Tehát tulajdonképpen több panaszt oldottunk meg, mint amennyit befektettünk, beruháztunk. Aztán van egy másik arányszám is, amelyre büszkék vagyunk, ez pedig a határokon átnyúló fogyasztói károkat illetően, amely 500 millió és 1 milliárd euró évente. Az LCC hálózat ebből 14 milliót fedett le, tehát tulajdonképpen 2-3 százalékát a szükségleteknek. Tehát más szavakkal az azt jelenti, hogy 30 szorosa ez annak a kapacitásnak, amelyet 30 szoros, tehát annyival többszöri kapacitásunk van ezen problémák megoldására. 25%-a növekedett a volumen 5 évben, 2010 sajnos már nincs ebben benne, mert az év során írtuk meg ezt a jelentést. Ez a javulás 40%-ot jelentett az év végén. Az SSC hálózat szerintünk nem csak a fogyasztók, hanem a vállalkozók számára is segít, hiszen egyenlő esélyeket, körülményeket biztosítunk számukra, mi állapítjuk meg a normákat, tehát a fogyasztóknak ugyanolyan jogokat biztosítunk, mint másoknak. Aztán egy véleménykutatást is végeztünk arról, hogy mennyire hasznos ez a hálózat, és 87% a válaszadóknak hasznosnak találta ezt a szolgáltatást. Nézzük most a gyenge pontokat. Sajnos az ECC hálózatot nem nagyon ismerik, csak 15%-a az állampolgároknak, és 20%-a a határokon átnyúló vásárlásoknak vagy vásárlóknak hallott erről. Ezzel kapcsolatban épp ezért vannak ajánlásaink. Az ECC jelezte azt is, hogy bizonytalanságokat észleltek a finanszírozást illetően. Éves támogatási rendszer van, és ez nem teszi lehetővé, hogy hosszú távú terveket dolgozzanak ki. Végül, de nem utolsó sorban, jogorvoslatra is van lehetőség, de ez korlátozott, mert az LCC-k e nem tudják a határozatokat végrehajtatni tehát azokkal a vállalatokkal, amelyek részt vesznek a ö, ö, tárgyalások során. Hogyha megnézzük a következő diát, azt láthatjuk, hogy 39%-a az eseteknek, az ügyeknek nem kerülnek megoldásra, egész egyszerűen azért, mert nem találnak megoldást. Ez a ez itt a bal oldalon látható diagram. A jobb oldalon pedig az okait látjuk ezeknek, tehát hogy miért nem találták a megoldást. És azt látjuk, hogy 75 ben a vállalkozások egész egyszerűen nem működtek együtt, tehát nem igazán akarták megoldani ezeket a problémákat. A következő dián pedig azt látjuk, hogy a fogyasztói fel, fel, felmérésnek milyen eredménye volt, azt látjuk, hogy a fogyasztók, akik használták ezt az ECC használatot, megelégedettek voltak vele nagyon. 11 százalék, bocsánat, 25 százalék eléggé megelégedett volt, 11 százalék nem nagyon. Nos, ezeket az adatokat a továbbiakban is gyűjtjük most. Nézzük az ajánlásokat. Ezeket is csoportosítottuk Gyorsan szeretném áttekinteni őket, hiszen részletekben megtalálják őket az anyagban, és a kérdésekre is szívesen válaszolok. Először is a promócióval és a láthatósággal foglalkoztunk. Azt javasoltunk, hogy oktatási információs kampányokat folytassunk. Ha lehetséges, akkor más európai érdekelt felekkel együtt például a fogyasztói szervezetekkel, akik a végrehajtásokkal foglalkoznak, vagy bárki mással, akit, ér, akit érdekel ez. Aztán a pénzügyi bizonytalanságokkal kapcsolatban egy keretpartnerségi megállapodásokat kellene alkalmazni a fogadó szervezetekkel, azért, hogy a kedvezményezetteknek több mint egy évig biztosítjuk a stabilitást. Aztán a teljesítményi referenciaértékekre is, mérhető teljesítmény referenciaértékekre is szükség van, és a teljesítmény alapú ösztönzőkre. A következő dián láthatjuk, hogy vannak a a hálózat belső részére számára is ajánlások, tehát szükség van a normákra, a prioritások megállapítására, azért, hogy a különböző esetekre célzott megoldások legyenek. Aztán nagyon fontos az az ajánlás, hogy az LCC e szerepét világosá kell tenni az ADR rendszerek, végrehajtó testületek és más hálózatok számára. Sokszor hallatunk hogy a Solvitról, a Finnetről, de az embereknek tudni kell, hogy ezek mik és mit is végeznek, világossá kell tenni számukra ezt. A szakpolitika kialakításával kapcsolatban, és ez itt ennek a szakbizottságnak is fontos, azt látjuk, hogy a különböző hálózatokkal való jobb együttműködés fontos. A már említett hálózatokkal való együttműködés. Ugyanakkor hangsúlyozzuk az eredménye, a hálózat eredményeinek a jobb népszerűsítését is. Itt pedig azt látjuk, hogy vannak közvetlen ajánlások is a láthatóság növelésére. Említettem a Szolvitot, a Finnetet, és aztán a Rapexet, amely szintén a Sanko márkája, de az ECC e az nem igazából márkanév, ez egy angol mozaik szó, más nyelveken másként hívják, de egyforma mozaik szót kellene használni minden nyelvben az ajánlások tovább mennek, tehát, hogy szükség lenne nemzeti olyan ö, internetes oldalakra is, amely táj, ö, tájékoztatná a fogyasztókat, akik ugyanazt az információt ugyanazon a helyen találják. Tehát, hogy lássák, hogy ez egy, valóban egy hálózat, nem csak ö, központoknak a láncolata. Aztán szükség van a promóciós tervezésekre, tehát, hogy legyenek éves ilyen tervek, amelyek például az alkalmazási folyamattal foglalkoznak. Ezen kívül fontos a, a, vállalak, a vállalkozó ö, ö, üzemeltetőkkel való együttműködés, és például repülőterek, kikötők, vasúti és buszállomások, utazási ügynökségek, stb. Tehát a, ezeknek a képviselői valószínűleg találkoznak, amikor lobbiznak, de hogyha látják az együttműködés fontosságát ezekkel a szervezekkel, akkor talán előrebb léphetnek. Itt van még két másik szempont is. Említettük az ADR-eket, ahol op, tehát választhatónak kellene a fejlesztésnek lenni. A bizottság és a Szankó főigazgatóság ezen a területen már jogi kezdeményezéseket fogalmaz meg, és valószínűleg a, ezeket a javaslatokat is figyelembe veszik az ő ajánlásaikban. Aztán itt alul láthatjuk a fontos üzenetet, és pedig a társadalmi előnyei hasznáról beszélünk az LCC-nek. Itt felmerül az a kérdés, hogy az emberek bizalma tulajdonképpen mennyibe is kerül. Tehát, hogyha az emberek hajlandók lesznek a határokon átnyúló vásárlásokat is eszközölni, akkor ennek milyen értéke van? Tehát hogy tudjuk az elveszített bizalmat visszaszerezni? Különböző szempontokat kell tehát figyelembe venni. Amikor a hálózatnak a eh, hasznáról eh, gondolkodunk, akkor ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Örömmel tájékoztatok arról, hogy már is vannak olyan tevékenységek, amelyek folynak, van egy láthatósági kampány, ebben a hónapban kezdődött, és reméljük, hogy egészen a nyárig fog tartani, még az is lehet, hogy a nyáron is túl nyúlik. nyúlik. 12 országban kísérleti projekteket indítottunk el, és van testre szabott weboldal, és megpróbáljuk célzottabban elérni a fogyasztókat. Van már egy csoport is, amely az ECC és a CPC hálózatok között, tehát a végrehajtók és a, fogyasztók képviselői között, és megpróbálunk ajánlásokat megfogalmazni, amelyeket a különböző tagállamokban felhasználhatnak. Itt pedig röviden megemlítjük, hogy hogyan lehet a különböző eseteket, ügyeket kezelni, milyen protokoll alapján, a, és hogy meg, a hasonló legyen a megközelítés mindegyik tagállamban. Van egy kísérleti projekt, amelyet eredetileg nem kísérleti projektnek szántunk, de egyre inkább azzá válik. A legutóbbi 2010-es fogyasztói csúcson a, a gépkocsi bérlési kérdésekkel foglalkoztunk hiszen önöktől és a kollégáitól is sok panaszt kapok ezzel kapcsolatban, és a bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. És úgy tűnik, hogy a jelenleg az ipart aggasztja ez a rossz hírnév, és ezért javaslatokat fogalmaztak meg a fogyasztóbarát megközelítésre, és akkor most akarjuk azt megvizsgálni, hogy hogy tudunk egy ADR-t felállítani és tájékoztató azért, hogy mind a vállalkozások, mind a fogyasztók érdekeit tisztességesen képviseljük. Itt pedig láthatjuk az ütemtervet, tehát hogy milyen lépéseket vég, hajtunk végre. Most konzultálunk az érdekelt felekkel, az ECC-kkel, e erről a tanulmányról, aztán a fogyasztói politikai igazgatókkal is beszéltünk tagállami szintén, ma itt vagyunk, és örömmel hallanánk az önök véleményét az eredményekről. A hálózatnak a célkitűzéseit szeretnénk áttekinteni a nyár végére, és ősz felé végső formájába önteni ezt, és a negyedik negyed évben a következtetéseket megvonni, és a, halász, a tágalámakkal e, e, egyetértésre jutni, és az új évben új célkitűzések lesznek, és ezeket átnézzük újból. Köszönöm szépen. Merci. Köszönjük szépen ezt az előadást. Nagyon sok információt tartalmazott, és mutatja, hogy milyen összetett a feladatuk. Jelenleg senki sem kért szót, de mégiscsak Heidi. Én nekem ö, csak egy kérdésem lenne ön említette a fogyasztóknak a megelégedettségét, és hogy az, az vállalkozások ugyanakkor nem motiváltak, tehát ez egy problémát jelent az együttműködés mind a helyi, mind a nemzeti hatóságok között. Épp ezért azt szeretném kérdezni, hogy hogyan látja az elkövetkezendő hónapokat. És aztán van még egy alapvető probléma, és pedig a finanszírozás problémája, hiszen azt mondta, hogy 30-szor jobban lenne szükség a segítésre, tehát hogy Európát jobban éljék meg a fogyasztók, tehát ezen a területen a nemzeti hatóságokkal milyen fajta lépésekre gondolnak. Nos, akkor Heidi, aztán Margarita. I vielen Dank für diesen, äh, für diesen Bericht und vielen Dank auch für... Köszönöm szépen a jelentést, és köszönöm szépen a tanulmány elkészítését is. Nagyon lenyűgöző volt. De ugyanaz a kérdésem, mint korábban, nem számítottunk arra, hogy a fogyasztóknak ennyi, ennyi különféle hálózattal kell foglalkozniunk. Vannak fogyasztói szervezetek még ezen kívül is, Tehát rengeteg szervezet van, amely illetékes fogyasztóvédelmi kérdésekben, és nem egészen egyértelmű, hogy kinek mi a feladata. Ön azt mondja, hogy ezekkel a kérdésekkel akar foglalkozni, és erre keres megoldást, amely szerintem is nagyon fontos, különösen a finanszírozás kérdése, és hogyha hogyan lehetne a finanszírozást eh, jobban eh, eredményorientáltá tenni, ahelyett, hogy szétszórnánk különböző szervezetek között, amelyek egymással versengenek a fogyasztóért. Volt még az alternatív vitarendezés is. Hogyan akarják ezt a kezdetől bevezetni? Négy évvel ezelőtt Washingtonban jártunk, ahol fogyasztói szervezetekkel beszéltünk, és egyetemi volt számunkra, hogy ha van jogszabályi um, megoldás, mint a kollektív jogorvoslat, és sajnos a kollega nincs itt, aki erre válaszolhatna, akkor az emberek sokkal szívesebben használják, hiszen nem kell jogi költségeket fizetniük, és sokkal szívesebben meg is keresik a fogyasztókat és javasolnak nekik alternatív lehetőségeket. Van egy ideológiai konfliktus, amely eléggé sajnálatos. A kollektív jogos, jogorvoslat sajnos a legutolsó lehetőség, de hogyha fennáll ez a lehetőség, akkor ezek a hálózatok sokkal, ezeket a hálózatokat sokkal jobban támogatják majd a vállalatok. És láthatják, hogy az Egyesült Államokban a vállalatok eh, maguk finanszírozzák ezeket a szervezeteket. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a meghívottunknak. Ezt az előadást nagyon érdekes volt. Néhány javaslatom lenne azt gondolom, hogy nagyon sok probléma azért történik, mert az emberek, a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy ilyen hálózatok léteznek. Hazámban valahányszor megkérdezem, hogy az emberek tudnak-e ezekről a hálózatokról, akkor csak nagy meglepetéssel találom szembe magam, ugyanis nem tudnak ezekről. Ezért gondolom, hogy elsősorban tájékoztató, figyelemfelkeltő kampányra van szükség illetve ez a kampány megkezdődött már Lengyelországban, de én magam is még eh, a folytatódó kampányról részleteket próbáltam megtudni hazámban, és egyáltalán nem találtam semmit, tehát kommunikációs probléma merült fel. Úgy tűnik, hogy a fogyasztók nem kapnak elég tájékoztatást. Talán a meglévő fogyasztóvédelmi szervezetek sem tesznek meg eleget, hogy a fogyasztókat tájékoztassák. Ugyanis a, ez a hálózat egy csodás eszköz, a fogyasztókat bátorítani kell arra, hogy használják ezeket. Ezért szeretném, hogyha ez egy nagyon aktív téma lenne, nagyon aktuális téma lenne a figyelemfelkeltő kampányok szervezése. Illetve egyetértek azzal is, hogy ugyanazt a nevet használják valami, valamennyi országban, mint például a Solvit vagy a Rapex. Hazámban egy más név lenne, más név lenne az Egyesült Királyságban. Ezeket a névkülönbségeket el kellene kerülni. Illetve elhangzott az is, hogy a vállalatok nem mindig igyekeznek válaszolni a lehetséges károkról szóló levelekre nagyon problémás az is, hogy valószínűleg nem tudnak arról, hogy léteznek alternatív mechanizmusok, és attól félnek, hogy egy hosszú, hosszadalmas, elhúzódó bírósági eljárás következik. Tehát a vállalatokat is tájékoztatni kell arról, hogy az ADR létezik, hogy nem fogják a jó hírnevüket elveszíteni, hanem az ADR eljárást kihasználhatják és saját javukra fordíthatják. Ezért azt szeretném javasolni, hogy ezeket a figyelemfelkeltő kampányokat gyakrabban szervezzék meg, sokkal nagyobb léptékűek legyenek. Tudom, hogy ez problémát jelent pénzügyileg, anyagi szempontból, azonban ha elégedett fogyasztókat akarunk, erre gondolnunk kell. Nagyon fontos, amit mondott, és osztom ezt a véleményt de talán a lengyel elnökség is foglalkozhatna majd ezzel, neki kell használni ezt a lehetőséget. Igen, azt hiszem igaza van. Én ezt a lengyel elnökségnek továbbítom majd. Bizonyára el fognak ezen gondolkodni. Azért mondtam ezt, mert gyakran Franciaországban sokszor mondtam azt, hogy sokat várok a lengyel soros elnökség től és a lengyelektől általában, hogy megváltoztassák az, hogy hogyan látjuk őket. Nos, ezért ez egy esély rá. Van-e még, aki szeretne hozzászólni? Akkor most megadjuk a szót az előadónak. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket és a megjegyzéseket a különböző általam említett kérdésekkel kapcsolatban. Megpróbálom ezeket összefoglalni, és hogyha valamit kihagynék, akkor kérem emlékeztetesenek rá. Először is az SCC státuszát illetően. Ezek nem fogyasztói szervezetek, kétharmada az európai fogyasztói központoknak a nemzeti hatóságok alá tartoznak csak egy harmadik fogyasztói szervezet, például a lengyel, ez egy jogérvényesítő szervezet is. Németországban más a helyzet, ez egy független szervezet Németországban, amely a, mind a francia, mind a német szervezetet egy épületben helyezte el. Nos, tehát különböző struktúrák vannak, de nincsen verseny közöttük. Nem hiszem, hogy a fogyasztói szervezetek foglalkoznak e határokon átnyúló szervezetekkel, tehát így a nemzeti szervezetekkel az elszeszék nincsenek versenyben. Ez az oka annak, hogy nincsen vita a finanszírozást illetően sem. A tagállamok döntésére biztos, bízzuk azt, hogy melyik a legjobb ilyen szervezet, és a tagállamoknak kell eldönteni, bízunk benne, hogy jó megoldásra találnak. Amikor a bizalomról gondolkodunk, tehát, hogy miért nem az alternatív vitarendezést választják a az üzleti vállalkozások. Tudjuk, hogy a skandináv országokban 80%-a eh, a, a eh, vitás kérdéseknek nem kerülnek eh, a bíróság elé, mert az alternatív vitarendezést, tehát az ADR-t választják. Tehát ők maguk akarják megadani. Ha más országokat tekintünk, például dél-európai országokat, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem bíznak abba, hogy egy olyan döntés, amelyet nem tudnak megvalósítatni, azokat nem lehet rendezni, tehát nem választják az ADR-t. Tehát gondolkodásbeli változásra van szükség. A kérdés az, hogy kötelező legyen-e az ADR alkalmazása, ez pedig azt jelenteni, hogy belenyúlunk a nemzeti jogi rendszerbe ezek számára megvannak a bírósági eljárások, nemzeti eljárások, tehát hogy hogyan kezeljék a vitás kérdéseket. Tehát az alternatív vitarendezésnek önkéntesnek kell maradnia. A kollektív jog orvoslatot illetően de ez jól működik, de tulajdonképpen a háttérből lévő nyomást jelenti, amely több alternatív vitarendezést eredményezne. Igen, valóban. Nos, a bizottság tudatában van ennek, és nem az én egységem, hanem más egység elkezdett ezzel kapcsolatban munkát végezni, és úgy tűnik, hogy már több mint a tagállamok felében vannak ADR rendszerek. A kérdés most az, hogy hogyan tudunk valami rendszeres megoldást létrehozni, nem csak a fogyasztók számára, hanem verseny esetekre is. Tehát a bizottság most karcsúsítja ezt a megközelítést, tehát olyan szabályokat akar megállapítani, amelyeket mindkét területen alkalmazhatnak, és amikor végeztünk ezzel a munkával, akkor előállunk vele. A finanszírozás kérdését illeten ez valóban problémás kérdés, és reméljük, hogy legalább a következő pénzügyi tervezési időszakára ugyanolyan szintű finanszírozást tudunk vizsgál, biztosítani. Remélem, hogy a mai referenciaértékek, itt bemutatott referenciaértékek meggyőzik önöket és a döntéshozókat is a tanácsban, amikor a finanszírozásról döntenek, a támogatásról döntenek. Látjuk, hogy több pénzzel több munkát tudnánk elvégezni. Tehát most azt halljuk, hogy nem tudnak több ügyet lefedni, és ezért óvatosan kampányolnak. Mert azt mondják, hogy ha a szolgáltatásunkat reklámozzuk, akkor több kérést, panaszt kapunk, és egyszerűen nem tudunk megbirkózni velük. Ehhez több emberre lenne szükség. Tehát nem csak reklámozásról van itt szó, mert az is ugye drága dolog, hanem a források kérdése is felmerül itt, tehát hogy mi mennyit tudunk elvégezni. Köszönöm, hogy támogatják a hálózatnak az egységes nevét, tehát hogy egy nevet használjunk mindenütt, és reméljük, hogy sikeres kampányt tudunk folytatni. Nagyon alacsony a költségvetése ennek a kampánynak, tehát 12 országra 120 ezer euró. Tehát ez nagyon kevés pénz, itt a Google-ban való keresés, tehát hogy különböző nyelveken a, a fogyasztóknak a panaszait, vagy pedig a, a légiutasoknak a jogait, stb. begépelhetjük és aztán vannak fizetett hirdetések is, és reméljük, hogy hogyha átláthatók lesznek ezek a kampányok, akkor megvizsgálhatjuk, hogy jók-e ezek a kampányok, vagy nem. Hogyha jók, akkor biztosan visszajövünk az eredményekkel önökhöz. Remélem, hogy foglalkoztam mindegyik kérdéssel, hogyha nem, akkor kérem emlékeztessenek rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marad még egy kis időnk. Köszönjük mindazt, amit elmondott. A finanszírozás, illetve nem 100, hanem 200 ezer 200 ezer euró, az nyilvánvalóan nem elegendő. Az a Strasbourgban a múlt héten megszavaztuk a költségvetést, tehát számíthatnak a parlamentre, és mi továbbra is támogatjuk önöket, különösen a mi bizottságunk. Most mivel a labdát a lengyel soros elnökség térfelére eh, rúgtam, eh, akkor eh, talán talán itt is tudunk segíteni. Nos, van-e még, aki szeretne kérdést feltenni? Akkor lezárjuk ezt a vitát, köszönjük önnek, és sok szerencsét és kitartást kívánunk önöknek, hiszen ez egy nagyon fontos szakpolitika, és nem csak megfelelő összegeket, anyagi forrásokat, hanem emberi forrásokat is kell biztosítani erre, és minden európai intézménynek együtt kell működnie ebben. Köszönöm. Euh, Nos, nem sok képviselő van már jelen, de el szeretném mondani, hogy ma délután három órakor lesz egy ülés a a fogyasztói, fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, tehát a Schwab jelentéssel kapcsolatban zárt jelentés lesz, és utána következik a Kreutzmann jelentésnek a meghallgatása, és utána lesz egy meghallgatás. Köszönöm szépen.